arra hozni, hogy egy teljes menekültekkel teli hajó elsüllyedt Szicília déli partjaitól, és ez megint egy olyan eset, ami ismételten az elmúlt hónapokban, években előfordult, és ez komoly aggályokat kelt bennünk, és mindent el kell követnünk, hogy az ilyen típusú tragédiákra soha többet ne kerüljön sor a